Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim. Remélem megkezdhetjük az ülésünket, ami a workshopunk második fordulója tulajdonképpen a brüsszeli egyes rendelet témájában. Angol, német, olasz és lengyel nyelven lesz aktív tolmácsolás. Jó reggelt kívánok! Hölgyeim és uraim, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezúttal lengyelül. Különösen melegen üdvözlöm a vendégeinket, és elnézést szeretnék kérni a komplikációkért, amelyek két héttel ezelőtt történtek, amikor már egy közös értekezetet tervbe vettünk, de sajnos az áramszünet miatt, amely Brüsszelnek ezen részét érintette, és az Európai Parlamentet is, tehát ezen esemény miatt nem voltunk benne biztos, hogy egyáltalán siker koronázhatja-e ezt az értekezletet. És mint ahogyan sok esetben ilyenkor történik, utólag mindenféle félreértés fogalmazódott meg, és ezekért elnézést kérek. Ugyanakkor szeretnék köszönetet mondani önöknek, mert tudom, hogy nagyon elfoglaltak, és ezért köszönet jár azért, hogy újra időt tudtak szakítani arra, hogy eljöjjenek hozzánk Brüsszelbe, és állásfoglalásaikat bemutassák előttünk ebben a nagyon fontos tévában. Egy olyan dossziéról van szó, amelyen jelenleg is dolgozunk, különösen, különös tekintettel ugye a brüsszeli egyes rendeletnek az átdolgozására. szépen lassan megfogalmazódik itt a szakbizottságon belül is az álláspontunk, Tulajdonképpen az utolsó fázisnál tartunk most. A módosító indítványokat fogjuk áttekinteni, majd holnap jár le ezeknek a benyújtási határideje, és akkor tulajdonképpen kidolgozásra kerülhet a végleges szövegváltozat, amelyről szavazni is fogunk itt a bizottságunkon belül. Nagyon bízom abban, hogy a további munkánk hamar lezárásra kerülhet, és az év vége előtt le tudjuk zárni itt a parlamenten belül ezt a dossziót. Ezen a ponton szeretnék akkor sorban mindenkinek köszönni. Professzor Burkhard Hess, professzor úr a Heidelbergi Egyetemről, Marie-Laurine Niboyer a Párizsi Egyetemről, Jeremy Heyman a Párizsi Sorbonról, Ilaria Pretelli asszony, asszony az Urbinoi Egyetemről, Alexander Leighton az Egyesült Királyságból, illetve Florian Horn urat, aki Németországból érkezett ügyvéd. Ők a vendégeink, is szeretettel köszöntöm őket. Természetesen az Európai Bizottság és a tanács képviselőit is köszöntöm, illetve minden más vendéget is. No, térjünk akkor át a mai programunkra. Az első részben fel fogom kérni a szakértőket, hogy álláspontjukat vezessék elő, és már most szeretnék köszönetet mondani azért, hogy írásos formában is eljutották hozzánk az expozéjukat, ami munkánkat nagymértékben fogja segíteni. Furkát Hess professzor lesz az első, aki szól hozzánk. A közrenddel kapcsolatos kérdésekről, a nemzetközi magánjogban, ez bizonyára egy nagyon érdekes beszámoló lesz, ezt követően pedig lesz idő kérdésekre, megjegyzésekre, amelyeket intézhetnek a vendégek a, a szakérték felé, és akkor igyekszünk déli 12 órakor befejezni majd a mai ülésünket. Elsőként Burkhard Hess professzor kap szót a Heidelbergi Egyetemről parancsoljon. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich darf mich... Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy részt vegyek a Brüsszel egyes rendelet most zajló eszmecseréjében. Megpróbálom, mint egy fint előzetesen megosztani önöknek a gondolataimnak, ugyanis az Európai Bizottság tervezete jó alapot kínál a további eszmecserére. Véleményem szerint az alapvető struktúrákat tehát át kellene venni a tervezetből, még akkor is, hogyha bizonyos részletkérdéseken lehetne csiszolni. Kérem, hogy engedjék meg, hogy az exekatúráról beszélhessek, majd a harmadik országokra vonatkozó alkalmazásra, majd a bíráskodás helyével és a választott bíróság helyével, illetve az ezzel kapcsolatos részletekkel hadd foglalkozom. Tehát először is az exekatúra megszüntetésével foglalkoznék, ami talán a tervezet tükrében a leglényegesebb kérdése ennek az egész javaslatnak. Azt gondolom, hogy ha a formális exekatúrát egy olyan nyomtatványjal helyettesítenénk, ami lehetővé tenné azt, hogy a végrehajható ítéleteket az Unióban mindenütt automatikusan elismernék és végrehajthatóvá válna, ez azt gondolom, hogy nagy idő és költségmegtakarítást okozna, és ezt egyébként alapvetően én jónak tartom. A 45-ös és 46-os cikke a tervezetben, ami gyakorlatilag a különböző ö, jogállami biztosítékokkal foglalkozik, az gyakorlatilag az ítéletet hozó állam bíróságai elsődlegességén alapulnak, és gyakorlatilag ez megfelel már most jelenleg a tagállamokban alkalmazott közrend ordre public klauzúrának, ahogy az jelenleg alkalmazásra kerül. És azt lehet mondani, hogy itt a súlyos eljárási hibákkal szemben már most egy fontos biztosítékot nyújtana ez. Azt gondolom, hogy alapvető esetben a Európai Bizottság véleménye, hogy egy jogállami eljárás általában elfogadható ítéletet eredményez. Azonban nagyon fontos az, hogy figyelni kell arra, hogy a végrehajtás során ne kerülhessen sor méltánytalanságokra, és gyakorlatilag éppen ezért nagyon fontos, hogy ezeken a részleteken dolgozzunk. Azonban a 46-os cikke a tervezetnek kiegészítendő azzal, hogyha a méltánytalan ítéletek végrehajtását éppen így le lehessen állítani, fel lehessen függeszteni. Tehát például olyan ítéletekre gondolok, amik túlzott kamatlábakhoz vezethetnek, illetve hogyha valamilyen módon a másik tagállam jogrendjét elítélő módon érvényesülnének. Nagyon fontos kérdés a tervezetben a személyiségi jogok védelme, ami az ítéletek mobilitását illeti. Ezekkel szemben önállóan lehessen élni kártérítésekkel. És akkor most még rátérnék a harmadik országokkal szembeli érvényesítésre. Én alapvetően azt gondolom, hogy méltányos a kiterjesztése a rendeletnek a harmadik országokra. Azonban nagyon fontos az, hogy a harmadik államok részéről az elismerésre kell törekedni, mert különben így nem marad teljes körű a kép, ahogy azt az Európai Bizottság el szeretné érni. És hogy ez valóban szükséges, ezt nagyon jól mutatja a 34 per 1 per B pont, mégpedig ez a perfüggőség kérdését szabályozza a harmadik államokkal szemben, és gyakorlatilag ebből is kiderül, hogy a szabályozás nem tesz lehetővé egységes európai szintű szabályozást. Akkor most rátérnék a választott bírósági megállapodásra, illetve a bíróság kijelölésének kérdésére. Nagyon fontos, hogy a prorogált bíróság az, aki a bíróság helyének a megállapodása ügyében és ennek a hatékonyságában dönthet. És ez valóban sikerülhet ezzel, ennek segítségével, hogy sikerüljön befejezni az ezen a téren uralkodó nem olyan örömteli helyzetet. Hogyha megvizsgáljuk a tervezet 39-es cikkének négyes pontját, ez azt irányozza elő, hogy az az állam, amelyben a választott bírósági eljárás folyik, az dönthessen a érvényesség tekintetében és a másik tagállamnak fel kell függesztenie a már beindított eljárást, a, amennyiben beindításra került egy e, másik államban egy választott bírósági eljárás. És hogyha itt megvizsgáljuk a 39-es cikk e, négyes pontját, akkor láthatjuk, hogy különböző eljárásmódokat sikerül így e, ki, elkerülni és hogyha megnézzük például a West Tankers ügyben kialakult viszonyokat, így majd sikerül elkerülni. Gyakorlatilag a 39-es cikk 4-es pontja egy vegyes szakértői csoport kialakítását irányozza elő, ami a választott bíráskodást illeti, és azt gondolom, hogy ez segít az eddigi nehézségek elkerülésében, és ez a kompromisszum gyakorlatilag segíthetne azt illetően, hogyha túlzottan eltérő vélemények alakulnának ki. Én ennek a szakértői bizottságnak az ötletét én egy nagyon jó kompromisszumnak tartom, és ezért támogatnám. Kérném, hogy engedjék meg, hogy még egy további pontot kiemeljek. A kompromisszumos javaslat néhány félelem ellenére nem jelenteni azt, hogy kompetenciák kerülnének a választott bíráskodásra az Európai Unión belül, mert a, az egyes cikk kettes pontjának a D pontja a rendeletben mégpedig, hogy a választott bíróság a rendelet hatájából kikerülne, ez nyomatékosan fenntartásra kerül. Ez azt jelenti, hogy a 11-es preambulum bekezdés szerinti eh, aggályok elkerülhetőek, ez az Európai Bíróság Lugánói ítéletéből sem derül ki ezzel kapcsolatban más. Hogyha megnézzük a fordított esetet, hogyha a parlament parlamenti jelentéstevő jelentésével szemben járnánk el, tehát gyakorlatilag helyettesítenénk ezt a fajta eljárást, akkor ez viszont nehéz helyzeteket hozna magával, hiszen ez a választott bíráskodást nagyon megnehezítené, hiszen gyakorlatilag, hogyha egy választott bírósági eljárásra hivatkozna valamelyik fél, akkor ez azonnal nemzeti bíráskolási eljárást vonna maga után, és ez egy nem koordinálható versenyt okozna az az uniós szintű és a nemzeti szintű viráskodások között között, és ez azt gondolom, hogy az európai igazságszolgáltatási e, térséget nagy mértékben megnehezítené, bíráskodási térséget, hiszen tudjuk, hogy a nemzeti választott bíráskodások az egyes tagállamokban különböző eredményekhez vezettek korábban, amikor Európai Uniós jogot alkalmaztak minnyáján. Tehát ezért nyomatékosan kérném önöket arra, hogy a parlament az szakértői csoporttal kapcsolatos ötletet intenzíven vitassa meg, éppen azért, mert kompromisszumot sikerült találni ebben a javaslatban, és ez nagyon helyesnek tűnik számomra. Kérem, hogy mi engedjék meg, hogy még két pontot kiemelhessek. Az egyik, hogy sajnos a bizottság olyan javaslatokat, amelyek elhangzottak, például az 59-es cikkel kapcsolatos fogalom meghatározást zsal nem élt, például a természetes személyek tartózkodási helyével kapcsolatban. És ez egyébként véleményem szerint azért nem helyes, mert a rendelet 59-es cikke, ami a hatályt illeti, és nem csak ennek a rendeletnek a hatáját, hanem más jogi aktusok hatáját is szabályozza az Európai Unión belül, és a tagállamok különböző jogára történő utalás véleményem szerint nem egy megfelelő megoldás. Tehát itt egy jogi eh, lyuk keletkezik, amit nagyon en ezt a joghézagot eh, betömni. Egy második javaslat, ez a második rendű jogi védelem. Ez e, gyakorlatilag azokra a jogi lépésekre utal, amely a bizonyítás biztosítási eljárása utal, és ismét az Európai Bíróság eh, munka feladatára utal vissza. Itt két eh, módosítás lenne üdvözlendő. Az egyik az a fő ügy eh, fő ügyet tárgyaló bíróság elsődleges illetékességének a szabályozása lenne, ami szintén le, könnyebbé tenni a végrehajthatóságot. Ez egyébként szerintem segítene a dolgokon, és például az ex pate eljárások, tehát amikor az alperes meghallgatása nélkül hoznak ítéletet határon átnyúló esetekben. Az ilyen esetek azonban csak olyan esetekre korlátozódjanak, amikor a hitelező biztosítékot nyújt az ügyben. Köszönöm szépen, elnök úr, a figyelmüket. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za e, pańskie uwagi. E, Köszönöm szépen, professzor úr, a megjegyzéseit. Később e, számos kérdést fogok majd önök feltenni, amennyiben megengedi, főként a brüsszeli egyes rendelet hatájának kiterjesztésével kapcsolatban, hiszen itt vannak a legnagyobb gondok az eldolgozás kapcsán. Hadd tájékoztassam önöket arról, hogy a munkánk során számos koncepció megváltozott, és azután, hogy meghallgattuk a szakértőket szem, néhány héttel ezelőtt, és azután, hogy elolvastuk írásbeli hozzászólásaikat, most már a két fél közötti megalapodás záradékától elmozdulunk, amit is említett itt a választott bíróság kapcsán. Lehet, hogy itt lesz összeütközés a közösségi jog, illetve a nemzeti jog között, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez ne következzen be. Marilor Lipolya professzor úr következik, önél szó. Merci, monsieur le président. Euh, mesdames... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A főbb pontokra szeretnék koncentrálni a mai vita során a bizottság, a jogi szakbizottság előtt, és szeretnék utalni az írásbeli dokumentumomra. Ez egy sokkal objektívebb, objektívabb hozzászólás. Első pontom az exekvatúra megszüntetése lenne. Véleményem szerint a bizottság megoldása eléggé kiegyensúlyozott itt, ami mindenki számára kielégítő lehet. Mert egyrésztről így nagyobb lesz az ítéletek európai szintű elismerése, tehát a formalitások megszűnnek az exekutóra kapcsán, ugyanakkor azok számára is jó lesz ez, akik dogmát akarnak tenni a kölcsönösségből. Itt végre kell hajtani egy mások más tagállamban született döntéseket, és ezzel a megoldással lesz egyfajta ellenőrzés, a felperesek kérésére. Természetesen az alpereseket is meg kell védeni, de, de teljes mértékben osztom a jelentés készítőnek a véleményét ennek kapcsán. Szerintem az eljárást egyszerűsíteni kell. Nem hiszem, hogy jó ez, hogyha három különböző döntés lenne hogyha például megkövizsgálni azt, hogy mit történik akkor, hogyha nem össze összeegyesetőek a döntések, ezért van szükség az átdolgozásra, és mindenképpen egy bírónak kell szerepet adni. Mégpedig a végrehajtó bírónak. Miért nem a származási ország bírójának? Azért kell a végrehajtó bírónak adni ezt, mert ő tud a legjobban szembe nézni azzal, hogy milyen alapvető jogai vannak a, az alperesnek. Azt láthattuk, hogy a tagállamok nem mindig rendelkeznek ugyanazokkal a nézetekkel az alapvető jogokról, és pontosan ezért az ellenőrzésnek külsőnek kell lennie, és nem annak kell megtennie, aki a döntést meghozta ez megfelel az európai megközelítésnek, amit az igazságos perhez való jog kapcsán alkalmazunk. Nem szabad, hogy hierarchia jöjjön létre az alapvető jogok között, függetlenül attól most, hogy ez a jogok lényegéhez kötődnek. A lényegi alapvető jogok nagyon fontosak a tagállamok számára, és a különböző európai joghatóság számára. Ez lehet, hogy kihat a magánéletre vagy a tulajdonhoz való jogra. Itt nincsen semmilyen esetjog ennek kapcsán, és bármikor felmerülhet ez a kérdés, és szerintem pontosan ezért kell megvédenünk az alpereseket. Hogyha az alapvető jogok megvédésén túllépünk, ez benne van a dokumentumban, ami, amit közreadtam, tehát úgy vélem, hogy kivétel kell, egy közrendi kivétel kell, amellyel meg lehet védeni a különböző rendelkezéseket, mert különben gyakran előfordulhat az, hogy más bírósághoz fordulnak, és az első döntés szabad mozgásával megakadályoznánk azt, hogy különböző bíróságokra mennénk, és így nem aprózódnának fel a különböző intézkedések. Hogyha egy dolog biztos akkor az az, hogy az Európai Unióban ilyen felelősség az alapvető jogszabályok harmonizációja kapcsán, tehát nincsen megfelelő együttműködés a lényegi jogotás koordinálásában, és a közrendi kivétellel nem lenne különböző kezelése az úgynevezett érzékeny eseteknek, és így egységes lenne a rendszer. A második ponttal kapcsolatban a, az internalizáció, ezzel kapcsolatban támogattam azt, hogy um, legyen változás a rendeletben az internalizáció, illetve a hatály kapcsán úgy gondolom, hogy egységes szabályokra van szükség a tagállamok számára, és így lehetne a konzisztenciát növelni. Úgy vélem, hogy eh, fel kell adnunk a nemzeti reflexeinket, ami azt jelenti, hogy a tagállamok nem eh, fogadják el a nemzeti szinttől különböző megoldásokat. Szerintem közös célkötőzést kell kitűznünk, mi lehetne ez, ez lehetne az európai állampolgárok érdeke, az ő érdekükben áll az, hogy egyszeresítsük a dolgokat, hogy jobb legyen az igazságszolgáltatáshoz való hozzájutás. Ez az európai állampolgárok érdeke is az, hogy növeljük a rendszer vonzó erejét, így a harmadik országból származó állampolgárok is átlátható szabályokat találnának, és az is fontos, hogy megerősítsük a rendszer szabályainak elismerését, a nemzetközi jogi rendben. Gondoskodnunk kell arról, hogy a rendszer teljesítse ezeket a követelményeket. Úgy vélem, hogy a bizottság által javasolt rendszer technikai szempontból jobb. Nem fogom most elemezni, mert nincs erre idő, de a lakhely kritériuma nem felel meg a semmilyen fajta logikának, a perek logikája szempontjából, hogyha megnézzük azt, hogy a közelség elvét, illetve a gyengébb fél közelségének elvét szeretnénk alkalmazni. Ez egy hiányosság, amit orvosolnunk kell, és gondolnunk kell ezen szabályok reflex hatására is, vagyis nem lehet korlátoznunk a nemzeti joghatóságok felelősségét. A kérdés az az, hogy hogyan lehetne itt fellépni. Korábban már támogattam a nemzeti privilégiumok helyettesítését európai privilégiumokkal, amely ugyancsak területen kívüli lenne természetét illetően, Tudom, hogy sokan nem értenek velem egyet, mert ez egy kicsit lehet, hogy protekcionista, de úgy gondolom, hogy a bizottság által javasolt elgondolás az józan, de akkor is, hogy vannak a hiányosságai, de a fórum necessitatis konszenzuson kell, hogy alapuljon, hogyha ezt megfelelően terjesztjük ki azokra a területekre, ahol anyagi szempontból lehetetlen igazságszolgáltatást elérni egy harmadik országban. Személyesen egyetértek a két egymás kiegészítő joghatósággal, de mindenképpen kompromisszumot kellene elérnünk, vagyis ki kellene terjeszteni a jelenlegi szabályokat. Az írásos dokumentumomban arról írtam, hogy nincsen politikai probléma az internalizációval, nincsen gond a joghatósággal, mert a bíróság 013-as ítéletében már arról rendelkezett, hogy a, ezek a rendelkezések megfelelnek a globális keret rendelkezéseinek, és hogyha sokkal elfogadhatóbb rendszert kapunk, akkor az Európai Unió sokkal erősebb helyzetbe kerülne a nemzetközi tárgyalások során, nem a különböző nemzeti szabályokra kellene építeni. a választott bíró jogkörét el kell ismerni, viszont tovább kell lépni, mert bizonyos körülményekben merül ezt fel, fel kell vetni a választott bíró jogkörét, ami azon alapul, az érvényesítésen alapul. Nem hiszem, hogy ezzel azt okoznánk, hogy késedelmet szerveznének az ügyek, Egyetértek azzal, amit a jelentéskészítő javasolt a, azzal kapcsolatban, hogy mennyire lesznek érvényesek ezek az áradákok. Úgy vélem, hogy másfajta rendszert kell alkalmaznunk a brüsszeli egyes rendelet záradékaival kapcsolatban. Ezeknek ellentétesnek kell lenni, illetve másnak kell lenni, mint a hágai egyezmény záradékai. A brüsszeli egyezményt akkor is alkalmazni kell, hogyha egy olyan országgal van dolgunk, amelyik nem írt alá a hágai egyezményt. A megválasztó bíróságokkal kapcsolatban két dolgot szeretnék elmondani. A status quo fenntartása, ez lehetetlen szerintem, mert nem csak, hogy utatak az ovuzú eset jogra, úgy gondolom, hogy így Franciaországban nem használnák a negatív elvét a kizárólagos kompetenciának, mert a bírónak alkalmaznia kell az alperes lakhelyének elvét, ez az ovozó döntés másodszorban. A bizottság döntése, illetve javaslattal lehető kompromisszumon alapul, de ugyanazokat a ellenvetéseket kell felvetnünk, mint amit a Heidelbergi jelentéskészítő is elmondott, mik ezek az ellenvetések, amikor konfliktus látunk, akkor arra ösztönözzük a feleket, hogy ellenezzék a származási ország bírót, és arra kérjük, hogy legyen egy választott bíróság. Ezt majd a vita során meg kell vitatni és a választóbírósági gyakorlat megváltozott. Úgy gondolom, hogy ezzel külső kompetenciát hozunk létre az Európai Unió számára, amely nagyon irritáló lehet egy olyan területen, amelyet nemzetközi egyezmények fednek le harmadik országokkal, és a New Yorki egyezmény is ide tartozik, amit minden tagállam aláírt. Támogatom azt, hogy radikálisan zárjuk ki az explicit választott bíróságot addig, amíg van egy elsődleges záradék. Ez nagyon fontos azért, hogy a késleltető manőverekre reagáljunk, és a francia gyakorlat is ezt mutatja. Tehát itt alkalmazzák azt, hogyha van egy érvényes választott bírósági záradék. A tagállamok szabadságát meg kell hagyni akkor, amikor a New Yorki egyezményt alkalmazzák, és azt a szabályzást kell alkalmazni, amely a legmegfelelőbb. Nem igazán értem a bizottságnak azon aggáját, hogy ez azt jelenti, hogy 30 évvel visszalépnénk az időben, és nem lenne kompetencia. Szerintem itt ugyanarról a dologról van szó. Vagy egy, van, van egy záradék, amely érvényes, vagy, vagy pedig alkalmazzuk a rendelet szabályait. Ez vonatkozik a választott bíróságra, illetve az állami bíróra is. Minden bírónak kompetenciája van abban, hogy döntsön, tehát minden bíró döntött a saját kompetenciában. Ez inkább egy technikai jellegű kérdés. Franciaországban mi ezt a bíró jogkörnek tekintjük. Elnézéseket kérem, hogy túl hosszú voltam, de csak most tudtam hozzászólni. E, bardzo dziękuję pani profesor za te niezwykle... E, nagyon szépen köszönjük, professzor asszony, ezt a nagyon értékes beszámolót. Ez is bemutatta megint azt, hogy mennyire más a megközelítésünk, ami a jognak a közösségi mi voltát életi. Tulajdonképpen attól függően, hogy egyfajta akadémiai szempontból tekinte az ügyre a dolog, vagy a gazdaság szférájából, vagy akár egy ügyvédi irodából, nagyon sokféle vélemény létezik, és ezeket kellene most összhangba hozni. Nyilván az a gondolat kell, hogy vezéreljen bennünket, hogy egy jó jogi megoldás, mint a Brüsszel egyes, az ne legyen rosszabb a változtatások következményeként, hanem még jobb legyen. Transzparens, érthető rendelkezésekre van szükség, amelyek nem vezetnek ö, ellentmondásokhoz. Igen, nehéz a mm, az európai szinten manapság egységesülésről beszélni, úgyhogy erről bizonyára lesz még szó a mai nap során. Következő vendégünk Jeremy Eyman, ugyancsak Párizsból, a Szorboni Egyetemről kap szót. Köszönöm szépen, Cievka úr, hölgyeim és uraim! Miután tudják, mely volt professzor nem tudott ma eljönni, én képviselem őt, és bár francia az anyelvem, anyanyelvem angolul fogok beszélni. És ez az oka annak is, hogy röviden szólok hozzá. Két pontról szeretnék szólni a Brüsszel 1-es rendelettel kapcsolatban. és tartózkodni fogok attól, hogy a bíróságok megválasztásáról, illetve a választott bírósági megállapodásokról szóljak, erről majd a kollégák úgyis kifejtik a véleményüket. Az exekvatúrából eltörlése. Ez a pont, ahogyan az előttem szólók is elmondták már, nagyon nagy szimbolikus hatással bír, hiszen itt az elfogadás és a fellebbezés, valamint a végrehajtás kérdése is mind-mind kérdéseket vet fel, és ezeket a gyakorlatban kell megoldani. Az ellenőrzés mindenképpen fenn kell tartani, viszont az ed- eddigiek alapján úgy tűnik, hogy ez nem feltétlenül lenne így az európai elképzelések ismeretében. A származás szerinti joghatóság választás ugyanis úgy tűnik, mintha feleslegesé tenné az arbitrás létesítményét, intézményét. Tulajdonképpen az általános szabály, hogy bízzunk meg egymásnak az ítélkezési gyakorlatában, az is kérdésesé válik. A hírnévrontás és a személyiségi jogok sérelme mm, tulajdonképpen egy külön kört képviselnek, de nincs szükség arra, hogy ezeket úgymond kivételes helyzetként kezeljük, amikor az exekvatúra eltörlését tervezzük. A második dolog. Talán egy kicsit hosszabban beszélnék a joghatósági szabályokról a harmadik országokból származó alperesek kapcsán. Véleményem szerint lehetőséget kapunk most az átdolgozással arra, hogy a jelenlegi rendeletben található diskrepanciákat feloldjuk, főleg a hatály tekintetében. Nincsenek explicit követelmények vagy speciális alkalmazási hatályok ebben a mostani rendeletben, de a, úgymond a, a fő joghatóság az így is rögzítve áll. Az átdolgozás célja az, hogy a joghatósági szabályokat kiterjessze olyan ügyekre is, ahol harmadik országbeli alperesekről van szó. A második cikk tulajdonképpen olyan alperesekre is vonatkozna, amelyeknek, akiknek nem az Európai Unió egyik tagállamán belül van a székhelye. Mit is jelent ez? Tulajdonképpen ennek értelmében a nemzetközi magánjogi rendelkezések nem lennének hatályosak. A 67-es cikk negyedik bekezdése és a 81 per 1-es EU-s szerződés alapján úgy tűnik, hogy az EU nem terjesztheti ki a joghatósági szabályokat harmadik országbeli alperesekre. Egyrésztről az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés joga adott a 67 per 4-es szerződésbeli cikk alapján, és ez tulajdonképpen a négy szabadság fog biztosításának a kötelességével függ össze, amely nem áll meg a tagállamok határainál. A 81 per 2-es szerződés cikk szerint az Európai Parlament és a tanács a belső piac működését kell, hogy szavatolja, amely azonban a tagállami határokig húzódó joghat, ö, szabályozást jelent. A bírósági döntések is ebbe az irányba mutatnak. A Hégen 90-es ügyben hozott ítélet is ezt húzza alá. Tulajdonképpen a korábbi egyezménynek az volt a célja, hogy a bíróságoknak a joghatóságát rögzítse polgár és kereskedelmi ügyekben, és a végrehajtását ezeknek az ítéleteknek biztosítani tudja. Gyakorlatilag a brüsszeli rendelet az meghatározza a határokat, amin belül hatáskörrel rendelkeznek a különböző bíróságok Európán belül, és minden más módosítás tulajdonképpen a határokon túlra diszponálná a hatásköröket, amire azonban jelenleg nincs lehetőség. Én úgy gondolom, hogy A joghatósági szabályok és a lispendens a harmadik országok beli döntések tekintetében reciprocitást kellene, hogy hozzanak. Akkor lenne egyensúly a rendeletnek a hatáját tekintve. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna. Bardzo dziękuję e, panu doktorowi. E, dziękuję szczególnie. Köszönjük szépen Hyman úrnak. Ez egy kicsit másfajta megközelítés volt a Brüsszel egyes extra extraterritorialitását illetően, de bizonyára visszatér majd erre. Iliar Pretelli következik most az Ubinói Egyetemről. Köszönöm szépen! Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és nagyon hasznosnak tartom ezt a mai vitát. Megpróbálom arra felhasználni az időmet, hogy a, a legfontosabb témákra korlátozódjak, és a végkövetkeztetéseimben majd az egész rendszernek a működésére is kitérek, amely azonban csorbát szenved, hogyha az átdolgozási javaslatnak ezt a nagyon törezetett módosítását veszik át. Először is az exekvatúrára térnék rá. Elhangzott már, hogy ez egy formalitás, miután Tulajdonképpen a feleknek már most is joga van a Brüsszel egyes értelmében, hogy megválasszák az elsőfokú bíróságot. Most azonban úgy tűnik, hogy a bíró tól megvonják azt a jogot, hogy a tagállamának az alkotmányos jogát megvédhesse. Ugye most 27 különböző tagállamnak ezt a köztes eljárási jogát érintő módosításokat tárgyalunk, viszont úgy tűnik, hogy egyáltalán nem képzi vita tárgyát az exagvatúra eltörlése, és ez egy nagy politikai hozadéka a reformnak. Úgy tűnik, hogy van egy általános egyetértés, hogy a feleknek lesz és megmarad egyfajta ellenőrzési jogköre az el nem fogadást illetően. Nyilván itt polgári és kereskedelmi ügyekről beszélünk. És nyilván az, a döntések és ítéleteknek a szabad mozgása nem csorbulhat a jövőben sem az alperesek jogait tehát továbbra is tiszteletben kell tenni. A második dolog, ami innováció, az eljárási jellegű, és nem értek egyet azzal, hogyha most itt a, az el nem ismerésnek az okait átalakítanák a három különböző eljárásban, a 43, 45 és 46-os cikkre gondolok itt a javaslatban, mert az ellenőrzésnek meg kell maradnia, de el kell, hogy mozduljon a végrehajtási nyilatkozat megtámadásának fázisától a végrehajtásnak a ö, megtámadásába. Mit kell tudnunk a, az ítéletekről, a döntésekről? Nos, mindenképpen az eljárásnak gyorsnak, időben történének, és tulajdonképpen a fellebezés előjogát biztosítónak kell, hogy maradjanak. A végrehajtásnál, amennyiben a végletes nyilatkozat fázisát kihagyjuk, akkor talán ez lenne a legjobb megoldás, hiszen akkor nem kell speciális eljárásokat kitalálni bizonyos különleges területekre, mint például a hírnévrontás és a kollektív keresetek. Ami a brüsszeli rendszer és a szélesebb körű nemzetközi kontextust illeti, illetve ennek kapcsolatát is illeti, két dologra szeretnék kitérni. EU-s alperesek esetében, amennyiben mm, a, az ügy és a tagállam közötti összefüggés az erős, akkor nem tekinthetjük ezt úgymond ilyen eltúlzott mértékű és eltúlzottan értelmezett joghatóságnak. De kérdések vetődnek föl ezzel kapcsolatban, mert egy politikai választást kell hoznunk, aminek a lényege a, a döntéseknek a reciprocitása. Ugyanakkor a tagállamoknak a joghatósági szabályait egységesíteni, ez is egy nagyon komoly kérdés. Tulajdonképpen akkor az összes tagállam, tehát a 27 tagállam ugyanolyan alapokon működtetni a joghatóságot, ami hát Olaszország vonatkozásában megint csak mást jelentene, mert spontán módon a brüsszeli szabályokat 95-ben Olaszország már kiterjesztette harmadik országbeli alperesekre de nagyon sok esetben ugye a struktúrájukat tekintve a tagállami szabályok különböznek a Brüsszel egyben lefektetettektől, és ez gondot okozhat. Mire gondolok itt? Hogyha egy nem tagállam is érintve van egy ügyben, akkor tulajdonképpen a párhuzamos peres eljárások problémája azonnal felvetődik, de ezeket csak egységesen lehetne problémaként megoldani. Tehát egy európai bírót felszólíthatnak arra, hogy függesse fel az eljárást, hogyha egy nem tagállambeli bírót hívtak fel korábban az eljárásnak a lefolytatására. És a két bírónak ilyen esetben, hogyha párhuzamosan zajlik egy eljárás, akkor munkájukat tulajdonképpen össze kellene hangolni. de a, a döntéseknek, az ítéleteknek az eljá, elismerése az nem adott. Tehát itt a recipro, reciprocitás nincs még meg. Nagyon sok szabály érintve van itt, gondolok itt a, a, a dispendence szabályokra és a bíróság megválasztásának jogára, hogyha a harmadik országbeli alperes is érintett az ügyben. A lugánói egyezmény tapasztalatai azt mutatja, vagy azt mutatják, hogy tulajdonképpen csak multilaterális in, ö, eszközökkel lehet kielégítő módon koordinálni ilyenkor a munkát, mert a, az európai bírók döntései tulajdonképpen cirkuláltatni lehetne akkor az egyes államok, tagállamok között. hiszen a bírók joghatóságát a rendszeren belül a brüsszeli egyes szerint már most is meg kell osztani. A Lispendence rezsimet tehát meg kellene változtatni annak érdekében, hogy a felek által kijelölt bírók dönthessenek a joghatóságról. Tulajdonképpen a módosításról eljutunk ahhoz a jelenséghez, amit torpedó kereseteknek is nevezhetünk. És itt gondolnunk kell arra is nagyon sokszor, ugye taktikázni kezdenek a pereskedők, és ezt, ezt a gyakorlatot vissza kell szorítani. A Lispenden szabály a gasser-féle értelmezés szerint is egy olyan szabály, amely azt mondja ki, hogy a döntéseknek, ítéleteknek kiszámíthatónak kell lenniük, és ezt az Európai Bíróság is aláírja. A joghatóság megválasztási záradék, amennyiben nem lesz érvényes, akkor tulajdonképpen a joghatóság kérdése, mint olyan is megkérdőjeleződik, és ez persze óriási zavart okoz. Ez lehet az oka annak, hogy a 2007-es Lugánói Egyezmény, amelyet a Gasser ítélet után írtak alá, nem módosítja a Lispenden szabályokat. Mert amennyiben az átdolgozás megváltoztatják, akkor tulajdonképpen a lugánói és a brüsszeli rendszer közötti egységet ez is befolyásolná. A javaslat 29 per 2-es cikkeiben szerepel egyfajta időlimit, ami mindenképpen támogató, támogatandó, hiszen tulajdonképpen nagyon sok esetben olyan nagyon mélységében nem kell megvizsgálni a joghatóság, illetve a bíróság megválasztásának a, az okát, azonban a visszaéléseket ezen a téren is meg kell akadályozni, és annak érdekében is, hogy az úgynevezett olasz torpedó hatást itt ki tudjuk védeni. A választott bíróságok esetében, amennyiben ezek a, a tagállamon belülről származnak, akkor ezeknek előjogot kell biztosítani, és nyilván tekintetbe kell venni, hogy minden alperesnek és peresfélnek joga van az igazság szolgáltatáshoz. Összefoglalva a választott bírósági szabályok, amelyeket itt megfogalmaztak, eléggé meglepőek, mert sajnos azt a veszélyt hordozzák, hogy a brüsszeli rendszernek a jól működő mi voltát veszélyeztetik. Tulajdonképpen három célja volt a parlamenti módosítóknak. Egyrészt ugye javítani szerették volna az ítéletek kiszámíthatóságát, azáltal, hogy nem nyúlnak hozzá Lispenden szabályokhoz, és nem kívánják szabályozni az arbitrást, és nyilván az egyes esetekre az igazságszolgáltatást biztosítani tudják. A közrend fenntartás egy nagyon fontos gondolat, de nagyon-nagyon sokrétűek és elaprózottak a a módosítási javaslatok is, ezek sajnos oda vezethetnek, hogy nem fog jól működni az új rendszer, a módosított rendszer. Köszönöm szépen, professzor asszony, hogy elmondta, megosztotta velünk a gondolatait, és olyan sok mindent mondott, hogy nem is próbálnám meg, hogy visszautaljak és összefoglaljam a pontokat, de nagyon sok lényeges kérdést említett amit itt az Európai Parlamentben is már nagyon gyakran megvitattunk. És akkor most meghallgatjuk azoknak a véleményét, akik a gyakorlatból érkeznek, és most először az Egyesült Királyságból Alexander Leighton úré lesz a szó. Parancsoljon! Köszönöm szépen, Zvivka úr, és örülök, hogy visszautalt a formális ülésre. Nem akarom megismételni mindazt, amit elmondtam korábban, de egy-két pontot szeretnék kiemelni. Hadd kezdjem egy általános megjegyzéssel. Azok, akik érdeklődnek, sőt részt vesznek a brüsszeli egyes rendeletben, illetve a korábbi rendeletekben, azokat nagyon meglepi az, hogy az európai hogy a vita mennyire európai szintre emelkedett a Brüsszel egyes átdolgozás kapcsán. Hát most már nem a különböző nemzeti rendszerekből származó emberek közötti vita, és ez eléggé nagy lépés, és ez üdvözlendő. Szeretnék néhány megjegyzést tenni az exekvatúr, illetve a nemzeti, nemzetközi jogi rendel kapcsolatban. Először is az exekvatúra kapcsán Egyetértek mindazzal, amit Pitelli professzorról is elmondott, vagyis, hogy a kulcs ehhez a kérdés az az elismerés kérdése. Nem vagyok elégedett a jelenlegi átdolgozási javaslatokkal, szerintem ez nem foglalkozik ez eh, megfelelően ezzel a kérdéssel. Korábban említettem, de megismétlem most, hogy fenntartásaim vannak a rágalmazás kizárását illetően a javaslatból, és azt sem értem, hogy a kollektív keresetét nem alkalmazható. Az exekvatúra kapcsán viszont itt a közrend kérdése, közrendi kivétel merül fel. Ahogy az előttem szólók is elmondták, igaz az, hogy itt kis esetekről van szó, viszont az nem lehet válasz, azért, mert hogyha még kevés eset is van, ez nem, nem azt jelenti, ezek nem fontosak, nem szabad figyelmen kívül hagynunk az alapvető jogok fontos kérdését emberek kis csoportjánál, ez nem helyes hozzáállás. Egyetértek azzal, hogy ki kell terjeszteni a jelenlegi javaslat szabályát, azt mutatja a javaslat, hogy a közrend kérdését figyelembe veszik a gyakorlatban, és nem ne, nem élnek ezzel vissza. 70-es években nagyon gyakran alkalmazták ezt a kivételt, tehát az elmúlt években ez már nem volt probléma. Aggaszt az, hogy néhány bíróságnál egyre inkább tudományos vita alakul ki az ez eljárási, illetve a lényegi közrend kapcsán. A valóságban én azt javasolnám, hogy ez nem annyira fontos ez a megkülönböztetés, hogyha az eljárási alapvető jogokat sértik meg, akkor ez megsérteti az alapvető közrendet is. Ez előfordulhat néha, és itt mindenképpen meg kell különböztetni a, az egyetemiség kedvéért. Illetve nem fontos ez a megkülönböztetés, mert szerintem ez kicsit ilyen ezoterikus jellegű. Az exekvatúráról én szerettem volna mondani. A második témám, ez a nemzetközi jogi rend. Itt számos pontom lenne. Egyetértek önnel abban, hogy ez egy olyan terület, ahol sokkal több tanulmányra van szükség. Meghallgattam az előttem szólókat, azt mondták, hogy problémák vannak, és ezeket nagyon át kell gondolnunk. Ugyanakkor ez nem lehet megfelelő válasz, ezért szeretném ezt jobban elmélyíteni. Nem hiszem, hogy a bizottság érvei azok meggyőzőek lennének. Például a timeshare irányelvet lehetne itt megemlíteni. Ez csak egy illusztrálás annak, hogy miért kell megvizsgálni ezt a kérdést. Az az érv sem győz meg engem, hogy az európai jogalkotók így a harmadik államok számára is jogalkotást hoznának létre. Ez egy teoretikus megközelítés, és ez hamis. Amit teszünk az az, hogy azt mondjuk, hogy a körülmények, amelyekben elfogadjuk a joghatóságot a területen kívül, és ahogy Hess úr is mondta, ki terjesztjük a határt, akkor nem teszünk mást, mint mint amikor mi is elfogadnánk külföldi országok döntéseit. Tehát ugyanezt várjuk el. A probléma az az, hogy azt feltételezzük, hogy a kölcsönösség szükséges ahhoz, hogy a külföldi ítéleteket elfogadjuk. Ez így van, Franciaországban és Németországban kölcsönösséget várnak el, de ez nem elengedhetetlen. Nálunk a rendszer nem függ a kölcsönösségtől, egyszerű szabályok vannak arra, hogy elismerjük-e a külföldi életet vagy nem. Tehát ezek egyszerű szabályok, amiket el lehet fogadni, hogyha szeretnék kiterjeszteni az ítéleteket. Én nem hiszem, hogy egységes szabályokat kell elfogadni a külföldi ítéletek szempontjából, nem feltétlenül kell ehhez a kölcsönösség. A fő pont az az, hogy nem hiszem, hogy a nemzeti szabályokat el lehet felejteni a joghatóságot, illetően a harmadik országban. Úgy gondolom, hogy egyfajta csökkentés vagy napelő növelés van, akkor, amikor egy, egyforma szabályokat használnak, illetve alkalmaznak. Meg kell különböztetnünk azok között, amelyek területen kívüliek, mint például a, francia törvények 14-es cikke, vagy vannak ellenpéldák is a bizottság részéről, amelyek, amelyek mellett lehet érvelni objektív módon. De szükség van arra, hogy megvizsgáljuk a gyakorlati használt mindennek, például annak, hogyha a válaszbíróságot eltöröljük, például kereskedelmi szempontból itt megválasztják a bíróságot, mert például így, így működik már évszázadok óta a tengeri jog, A kivétel, amit én javasolnék a javaslathoz, úgy gondolom, hogy lehet, hogy jobban el kellene gondolkodnunk a harmadik országból származó ítéletek elfogadásán. A bizottság az informáláson ülésen azt mondta, hogy ösztönzésre van szükség az államok számára, hogy a hágai konvenció mellett kitartsanak, Szerintem nem most kellene itt fellépni, ez probléma az európai országok számára. Itt nem kell a 23-as cikket teljes mértékben eh, leképezni. A hágai egyezmény lehet, hogy egy eh, hosszú távú célkötőzés, és az USA-val kapcsolatban is vannak problémák, hogy ezt elfogadják-e vagy sem, de itt kizárnak bizonyos fontos nemzetközi jogszabályozási kategóriákat. Az egyetlen pont, amit még szeretnék elmondani, az a, az arbitrásra vonatkozik. Igaza van a professzor úrnak abban, hogy volt egy jó kísérlet a szakértőcsoport részéről, és a bizottság ezt elfogadta 29-es cikkben. Ahogy mondtam, itt már vannak fenntartásom azt illetően, hogy ez működni fog-e, és hogy itt megadályozza e azt, hogy legyenek bírói döntések olyan esetekben. Tehát nem tudom igazából, hogy hogy megakadályozza a, jog, a bíróságot abban, hogy döntsenek olyan ügyekben, ahol már volt egy másik kijelölt bíróság egy másik államban. Szerintem a bíróknak itt mérlegelniük kell. Ezt illetően egy-két pontot kiemeltem az írásos dokumentumomban, de összességében ennyit szerettem volna elmondani. Bardzo dziękuję, panie Köszönöm szépen, és ö, most még egy további vendégünk fog hozzánk szólni, mégpedig Florian Hornur, aki jogász Ausztriából. Az előbb elnézést rosszul ö, konferáltam fel ön, természetesen ön Ausztriából jött, és öné a szó. Thank you very much, Mr. Rapporteur. Köszönöm szépen, tisztelt jelentéstevő úr. A szóbeli hozzászólásom csak részben tükrözi mindazt, amit írásban eljutottam önökhöz. Röviden szeretnék az exekvatúra megszüntetéséről beszélni. Szeretnék beszélni ezen kívül még a brüsszeli egyes kapcsolatáról, illetve a nemzetközi jogi rend kapcsolatáról, Végezetül pedig beszélni fogok a válaszbíróságokkal kapcsolatban alkalmazódó megállapodásokról, és arról, hogy ezeknek célja az lenne, hogy felépjen a esetekkel szemben, végezetül pedig a kollektív, illetve ipari keresetekről fogok beszélni. Az exekvatúra megszüntetése kapcsán teljes mértékben támogatom Hesse professzor úr véleményét, vagyis azt, hogy az exekvatúra eljárás egy formális lépés, amelyet el lehet törölni. A második kérdésem, második ponton pedig az, hogy milyen fajta biztosítékok vannak, amiket alkalmazni kell a brüsszeli egyes rendszer keretén belül. Szerintem a bizottság javaslata eléggé érdekes, és nem úgy gondolom, hogy túlbonyolítja majd ez a dolgot a gyakorlatban. Az érdekes pontja a bizottsági javaslatnak az az, hogy újra elosztja az okokat, amelyek alapján vissza lehet utasítani a származási országból származó ítéleteket. Véleményem szerint vannak valóban okok, amelyekkel meg lehet akadályozni egy döntést nem csak a végrehajtási országban, hanem univerzálisan is. Ez semmi se teheti az ítéletet, és az ilyen okok eléggé szűkek lehetnek, például gondok lehetnek az ügy kapcsán a képviselettel, stb. A jelenlegi rendszer a végrehajtó államnak helyezi a hangsúlyt, még akkor is, hogyha egy alperes a végrehajtó államban sikerrel jár abban, hogy megakadályozza az egyik tagállamban a végrehajtást, a 26 többi tagállam te elméletileg még végrehajtatná azt a, az ítéletet. Most ezt az univerzálisan alkalmazott okokat a, az eredeti államra helyezi át, és ez a teljes EU területére vonatkozik, szerintem ez valóban javítani, illetve egyszerűsíteni fogja az eljárást. Vannak más okok is, amelyek mindenképpen érvényesek lehetnek, tehát például különleges körülmények, tehát mindenképpen kell egy áttekintési eljárás, de szerintem minden okot figyelembe kell venni. Ami a közrendet illeti, én látom ö, annak előnyét, hogyha megkülönböztetünk az eljárási közrend ö, kapcsán. Ezt láthattuk a korábbi Hess Pfeiffer Schlosser 2007-es tanulmányban, és egy 2001-es tanulmány is ezt mutatta, azt láthattuk, hogy nem igazán alkalmazzák sikeresen az anyagi közrend kérdését, az anyagi oldra publiket. Azt is hallhattuk, hogy ha nem veszik figyelembe az eljárási oldra publiket, akkor az kihat a közrendre, viszont pontosan ez a döntő pont, ez nem fogja megszakítani a közrendet, nem hat ki a közrendre, viszont hogyha nem veszik figyelembe a jogszabályokat a bíróság részéről, az gond lehet, ez nagyon fontos tisztázni, hogy a brüsszeli egyes rendelet keretén belül, amelynek eléggé behatárolt a hatája, bizonyos területekre nem terjed ki. Vannak nagyon nehéz kérdések, amelyeket ez kizár, tehát itt nem annyira nehéz sokkal jobban vonatkoztatni az eljárási oldra, publikre. Szeretnék arról beszélni, hogy hogyan leszedik a brüsszeli egyes a nemzetközi jogi rendben. Én látom annak az előnyét, hogy legyenek egységes szabályok az egész Európai Uniót tekintve igazából ez egyszerűsíteni fogja majd a, az életet, de sokkal előláthatóbbá teszi a joghatóságot az állampolgárok számára, mind az EU-n belül, mind pedig az EU-n kívül, és így eh, tudják, hogy milyen joghatósági szabályok vannak vonatkozni rájuk. Amiről szeretnék beszélni, ez a fennmaradó joghatóság kérdése. Ezért nagyon érdekesnek tartom az itteni javaslatokat, és ahelyett, hogy kisebb módosítások történnek, ez, ez, ezek is nagyon hasznosak lehetnek. A fórum necessitatis, itt nincs igazából vita véleményem szerint, ez egy elég széles gyakorlatossági szabály, de igazából ez egy végső esetben alkalmazott szabály. Az ingatlan helyén lévő ö, fórum az és egy területen kívüli fórum, és volt egy olyan javaslat, tehát azt a javaslatot többen támogatták. Ez az egyik leggyakrabban alkalmazott exorbitant szabály az Európai Unión belül, összehasonlítva más joghatósági szabályokkal az Európai Unión belül, ez eh, az a szabály, amit a legtöbb tagállam oszt. Meg kell különböztetni az ingatlan helyen lévő fórum, illetve a fórum necessitatis között. Jelenleg két kivétel, két korlátozás van itt. Az egyik az az, hogy a megfelelőnek lenni az ingatlanak, a vagyonnak itt, és második pedig az az, hogy plusz szoros köteléknek kell léteznie a tagállammal kapcsolatban. Ez túlságosan messze mutat, mert szerintem a Forum észre utal már a szoros kötelék. Én azt javasolnám, hogy az ingatlan helyén lévő fórumot lehetne korlátozni az alkalmazás egyik fő céljára, vagyis a monetáris, illetve pénzzel kapcsolatos keresetekre. A válaszbírósági megoldásokkal kapcsolatban a legtöbben már elmondták azt, hogy probléma merülhet fel a bizottsági javaslatokkal, és itt áttekintésre és sokkal komplexebb szabályokra van szükség. Amit javasoltam, az az volt, hogy alkalmazzuk azt a szabályt, ami már létezik az Európai Unió jogrendjében, vagyis alkalmazzuk a római megállapodást a különböző alkalmazandó jogi kérdésekre a választott bírósági megállapodások esetében. Ezt erről írtam az írásos dokumentumomban sokkal részletesebben, nem szeretném ezt még jobban kifejteni. Szeretnék azon egy dologra figyelmeztetni, ez a lispendens szabályok a válaszolt bírósági megalapodások kapcsán. hiszem, hogy ezek elérik azt a célt, amit kitűztek. Sőt, egy kis veszélyt is látok abban, hogy a javasolt szabályok ahhoz vezetnek, hogy még jobban javul idézőjelben a torpedó keresetek esélye. Hogyha már kijelöltek egy bíróságot, akkor lehet, hogy egy fél visszaélhet ezzel a szabálya, és um, utalhat arra, hogy volt egy ilyen választott bírósági megállapodás, és ezt megteheti azután is, hogy már kijelöltek egy bíróságot és emiatt az elsőleg kijelölt bíróság vagy felfüggeszti az eljárást, vagy akár felmerülhet a helytelen eljárás kérdése is. Ez elméleti, persze. Arra is utalhatnak, hogy azáltal, hogy valaki elfogadta a különböző feltételeket, üzleti feltételeket azzal hozzájárult a megválasztott bíróság megállapodáshoz is. De erről sokkal többet írok az írásos anyagomban. Még egy dolog, amivel meg lehet akadályozni azt, hogy késedelem legyen, vagy a, meg lehet akadályozni a torpedó kereseteket, az az, hogyha sokkal több jogkört adunk a nemzeti bíróságnak, például a másodikét megkeresett bíróság is folytatná az eljárást. Itt három követelményt támasztok. Először is nagy valószínűségének kell lenni annak, hogy az elsődleges bíróság visszautasítja a joghatóságot, a második az az, hogy a másodlagos bíróság meghallgatja az ügyet, a harmadik pedig a felperes köteles megtéríteni az alperes jogi költségeit akkor, hogyha a per feleslegesnek bizonyult. Utolsó pontként szeretnék az ipari kerestekről beszélni. Az Európai Bizottság a 85-ös cikkben javaslatot tett, és ez nem igazán helyén való, a végső rendelkezéseiben a rendeletnek. Úgy gondolom, hogy van oka annak, hogy hogy itt aggályosnak találjuk az anyagi jogra vonatkozó rendelkezéseket az ipari kereslet tekintetében. Tudjuk az Európai Bíróság esetjogából, hogy hogy létezik a jog, ami lehet, hogy ellentétes a közrendel, tehát lehet, hogy egy tagállam közrendjét kell figyelembe venni. Azt is tudjuk a római kettes rendeletből, hogy a 9-es cikk rámutat arra, hogy mi az alkalmazandó anyagi jog akkor, hogyha valóban a sztrájk bekövetkezik. Tehát ez az anyagi joga a kérdésnek. Az eljárási jog, jog kapcsán ezt itt vannak joghatósági szabályok, amelyek elérhetőek, és az Európai Bíróság egyetemben utalt arra, hogy az ötös cikke, 5.3-as bekezdés alkalmazandó, illetve 6.1-es cikk alkalmazandó itt. Tehát eh, itt különböző fórumokat lehet választani, amiket ki lehet használni az ilyenfajta vitákban, amelyek az ipari keserekből származnak. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy egy közösségi bíróság dönthet egy másik tagállam döntéséről. Például egy francia bíróság döntött arról, hogy egy ipari kereslet az Egyesült Királyságban jogos-e vagy sem, és ez kihat az angol de nem tudom, hogy ez a, ez a fajta jogszabály, amely megfelelő lenne. Én inkább azt javasolnám, és ezt javasoltam az írásos anyagomban is, hogy próbáljuk egyszerűsíteni a, az anyagi jog, illetve a jogotossal kapcsolatos szabályokat, tehát azok a tagállamok, amelyek kompetensek az ügyekben, itt eh, ezek esetében be lehetne vezetni egy exkluzív joghatósági eh, kérdést az ipari keresetekben, például 22-es cikkből be lehetne ezt bevezetni, vagy bármely más után a következő eh, bekezdésben. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kínáltak nekem arra, hogy beszélhessek önökhez, és remélem, hogy megjegyzéseim nagy része hasznosnak bizonyul. Bardzo dziękuję, panie Horn. Na tym Köszönöm szépen Kornónak, és ezzel meg is hallgattuk a prezentációit a szakértőinknek, és azt gondolom, hogy minnyáján alaposan odafigyeltünk, és ezért levonhatjuk azt a következtetést, hogy vannak nem vitatott területek, például az exekatúrra megszüntetése, erről nem kell, hogy meggyőzzük egymást arról, hogy ez szükséges, tehát így gyakorlatilag már nem is politikai jellegű, hanem inkább technikai jellegű döntésről van szó, hiszen a gyakorlat ban kiderült, hogy erre a rendszerre már nincsen szükségünk. Na most, ami a fennmaradó szempontokat illeti, vannak pontok, amelyben úgy tűnik, hogy konszenzus áll fent, de vannak olyan pontok, amiben még eltérnek a vélemények. És úgy tűnik, hogy itt az Európai Bizottság, Jogi Bizottságának eh, kell még majd erről eszmecserét folytatni, és hát természetesen a bizottsággal és a tanácssal is tovább kell folytatni ezeket. És hát ezek még akkor is folytatni folytatódni fognak, amikor a Brüsszel egyel kapcsolatos eszmecserénket mi már lezártuk, hiszen lehetséges, hogy később még további reformokra is szükség lesz. Van egy kis időnk még itt a mai napon, tehát még feletteni kérdéseket a szakértők felé, hogyha a kollégáknak kérdésük van, akkor azt most feltetik. Bodó úr, a szó. Tehát először is azt szeretném megkérdezni, hogy amikor a jogi eljárásra utalt a bírósági határozattal ítélettel kapcsolatban. Hadd kérdezzem meg itt nemzetközi jogi ítéletekről, vagy adhok jellegű jogi ítéletekről gondolt? I'm sorry, I, I didn't understand the, the question. I don't know if it's uh, the translation. Haragudjon, nem értettem a kérdést, lehet, hogy a tolmácsolás nem ért ide. Tehát amikor az arbitrázsról beszélt, akkor általánosan utalt erre, vagy van egyfajta differenciálás az intézményesített arbitrás között és a nemzetközi jellegű között? Nem, nem. Hát nyilván az intézményesített választott bíróságról beszéltem, igen. De miután nálam a szó, something about, um... Hagy fűzzek hozzá még valamit, mert a Fórum Necessitatisról esett szó, és úgy tűnik, hogy konszenzus van a Forum Necessitatis eh, tekintetében, de azt kell mondanom, hogy nem, ez nincs így. Úgy tűnik, hogy a Heads of Jurisdiction intézménye a 25-ös alkotmánycikkel, az olasz alkotmánycikkével ellentétes. Mert itt nem érvényesül utána az a joga az alperesnek, hogy hol folytatódik majd le az eljárás, és a kiszámíthatóság is, mint jog, sérül. Egyetértek Nervot asszonynal, aki azt mondja egy tanulmányban, hogy hogy minden esetben nem lehet segítségül hívni a Forum Necessitatis intézményét, mert még egyszer mondom, ez a saját rendszerünk alkotmányát sértené. Ugyanakkor azt is elmondhatom, hogy a bíróságok megválasztására vonatkozó megállapodások tekintetében a 23-as cikke a brüsszeli egyesnek nagyon jól fogalmaz, és ez egy jó szabály, egy jó rendelkezés. Lehet kicsit specifikálni még, és lehet, hogy kiegészítésre is szorul, de nem az alkalmazandó jogról és, és annak a megválasztásáról van szó itt a megállapodások kapcsán. Szerintem ezt pontosítani kellene, de nem lenne hasznos másfajta alkalmazandó jogot kilátásba helyezni. Bardzo dziękuję pani profesor i e, koleżanka Evelyn e, Regner. Bardzo. Köszönöm szépen, és Regner a szó. Nekem lenne egy kérdésem, ami tulajdonképpen minnyájuk felé szól, hiszen tudatában vagyunk annak, hogyha az arckifejezésüket nézem a 22-es cikkel kapcsolatban, hát a szakértők eléggé sokféleképpen értelmezik, illetve közelítik meg ezt a pontot. És ez önök érvelése a 22-es cikkel kapcsolatban, ugye ez egyik érv az a jogbiztonság érve, amit az Európai Bíróság különböző ítéleteiben nagyon helyes módon már e, megemlített, olyan esetekben, amikor a felperesek és alperesek számára a lényeg az, hogy amilyen gyorsan csak lehet, megteremtődjön az az alap, hogy kiderüljön az, hogy melyik országban e, fog ez a e, per lefolyni. És ezért azt gondolom, hogy a jogbiztonság érve e, viszont ebben az esetben, amit az előbb említettek, nem kerülne kellőképpen e, érvényesítésre. Köszönöm szépen, Evelin, mondja az elnök. És sajnos most jelen pillanatban annyi időnk azért nincsen, hogy minden hozzászólónknak megadjuk a szót, de kérném önöket, hogy akkor legal- csak ketten, legfeljebb ketten szóljanak hozzá ehhez a kérdéshez. Ki szeretne ehhez hozzászólni, illetve válaszolni? A 22-es cikket említette, amely a kizárólagos joghatóságról szól. Nos, hát a gyakorlatban én úgy gondolom, hogy egy terület van, ahol probléma adózhat ezzel kapcsolatban, és ez a társasági jogra vonatkozó rendelkezés, hiszen a kizárólagos joghatóság tárgyát képzik gyakorlatilag a vállalkozások. Úgyhogy itt egyfajta eltérésről is van szó, miközben a joghatóság hatája alá tartozó ügyek eh, kérdését feszegetjük itt. Említhetném itt a egy ír ügyjel kapcsolatos bírósági ítéletet, ahol magát a kérdés és a mögöttes okokat is nagyon nehéz volt megérteni. Nyilván a transzparencia lenne az egyik legfontosabb vezérmotívum, és ezért meg kell vizsgálni azt a kérdést is, hogy valóban ez a reflexív hatása a döntéseknek, a, a, az ítéleteknek az érvényesül-e vagy célszerű-e? Bizonyos tekintetben a nemzetközi jogrendel ez nyilván konzisztens lenne, de, de potolagos biztosítékokat is be kellene építeni a rendszerbe, például a harmadik országbeli alperesek vonatkozásában, Dél-Afrika, USA például itt említhető országból, országonként akikben megbízunk, de lehetnek olyan országok is, akiknek a jogrendszere számunkra nem olyan, hogy maximális bizalmat szabadulunk neki. Tehát ez a kérdés a nemzetközi jogrendel kapcsolatban azért nem annyira egyértelmű. De talán nem is ez az igazi gond ezen ügyek kapcsán. Köszönöm. Valaki más? Léton úrnak ezt köszönjük, de hagyjagadjon meg akkor a az alkalmat, és Hess professzort felkérni arra, hogy válaszoljon arra az egyik kérdésre, amely mindannyiunkat foglalkoztat, ugye a garanciák. Azok a garanciák, amikor harmadik országbeli ítéleteket kellene elismernünk. Főleg olyan országokra gondolok, ahol itt vannak azért fenntartásaink a jogrendel, a jogrendszerekkel kapcsolatosan. Nyilván nem kell itt illúziókban ringatni magunkat, nyilván nem teljesen egyért, egyenértékűek a különböző országoknak a jogi rendszerei, nem mindenki ugyanolyan demokratikus berendezkedésű, és a demokratikus alapelveket sem ugyanolyan mértékben tartják tiszteletben. Úgyhogy itt vannak aggájaink. Éppen ezért felmerül az a kérdés, hogy a joghatóságot valóban kiterjesszük-e harmadik országokra, meg vannak-e a feltételek és a biztosítékok erre a Brüsszel egy értelmében, avagy sem. Igen, köszönöm szépen. Nem gondolom, hogy a jelenlegi rendelet elismerési e, záradékát csak úgy megnézetlenül kiterjesszük harmadik országokra, és ezt még nem is tettük eddig így sem, mert hiszen ez csak a Lugánói Egyezmény hatáján belül, területén belül lenne ez érvényes, és a Lugánói Egyezményben csak egy megelőző joghatósági harmonizáció és perfüggőségi harmonizáció esetén kerülne elismerésre ez. Tehát az én javaslatom az az lenne, hogy legyünk következetesek, és az elismerési záradék kiterjesztése gyakorlatilag azt jelentse, hogy ö, több több ilyen szabályozásra van szükségünk, mint a jelenlegi Brüsszel egyes rezsimben, és ebben meg kell, le kell szabályozni azt, hogy egy exorbitáns joghatóság esetén nem kiterjeszthető a joghatóság, vagyis tehát egy, hogyha a közrend ordre public vizsgálata, az teljes körűen fel, fenn kell, hogy maradjon. Mégpedig én egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy anyagi jogi szempontból is én nagyon szigorú lennék, hogy az Európai Uniós tagállamokban a közrend kérdése nagyon nagy szerepet játszik, és ezért azt javasolnám, hogy ezt szabályozni kell, egységes rezsimet kellene kialakítani, és ez az európai jogi térségre nézve, de más harmadik országokból származó alperesek, felperesek részére is nagyon nagy előnyökkel járna. Egyébként elnök úr, én nem látok problémát az Európai Unió kompetenciája, és a szerződés 81-es cikkével kapcsolatban, tehát a jól működő Európai Unió biztosításával kapcsolatban. Köszönöm szépen, mondja az elnök. És eh, ez egy polémikus uh, eh, uh, eh, hozzászólás volt, ami Horn úr felé uh, szólt elsődlegesen, de most azért ezt nem szeretnénk ezt a polemizálást tovább folytatni, hiszen folytatnunk kell a programunkat, és ezért most tehát a kérdéseket és válaszok részt eh, akkor lezárnám, és kérném Hess professzor urat, hogy számoljon be nekünk az Order Republic, a közrendel kapcsolatos, és az ezek, ennek eszközeivel és a nemzetközi magánjoggal kapcsolatos kérdésekről. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Itt egy olyan tanulmányról van szó, amit a, a parlament tudományos tanácsa felkérésére a Heidelbergi Egyetemen végeztünk el. Thomas Pfeiffer és én magam voltunk a felelős vezetői ennek a tanulmánynak. Az volt a feladatunk, hogy megválaszoljuk azt a kérdést, hogy a tagállamokban, a gyakorlatban az Európai Unió eh, kérdésköre a közrendi záradékok területén hogyan néz ki jelen pillanatban a gyakorlatban minden olyan életben lévő jogi eszközzel kapcsolatban, amelyet 1999 óta vezettek be. Mi az összes tagállam vonatkozását megvizsgáltuk, és a tanulmányunk szövegében a jelentéstevők nevét és meg fogják találni az egyes tagállamokra vonatkozó kérdéseket is a 19-es pontban. Megvizsgáltuk az Európai Bíróság bíráskodási gyakorlatát, és összehasonlítottuk ezt a tagállamok bíráskodási gyakorlatával. Igyekeztünk nagyon széleskörű kérdőívekkel minél átfogóbb információkhoz jutni, és ezért most én csak néhány eredményét kívánom bemutatni összefoglalólag a tanulmányunknak. A mai megbeszélésünk alapján természetesen ezzel nem fognak csodálkozni, hogy a Brüsszel egyesre korlátozunk nagy mértékben a kérdéseinket, de a vizsgálatunkból gyakorlatilag az derült ki, amit már eddig is megállapítottunk, hogy mégpedig, hogy a jogi aktusokkal kapcsolatban eléggé kevés gyakorlat áll rendelkezésre, és ezért a Brüsszel egyel kapcsolatban elmondhatom, hogy van néhány publikált ítélet már ezzel kapcsolatban, mégis ennek a rendetnek az alkalmazása és a közrend fenntartása, az Old Republic fenntartása, ez egy még ritkább eljárásmódnak számít a nemzeti bíráskodás keretében. Akkor most szeretnék még a Brüsszel egyes rendelete kapcsolatban elmondani, hogy az néhány eredmény saját magunkat is meglepett, a jelentéstevőket is meglepte. Egyébként Heidelbergben februárban találkoztunk egy munkaülésen, hogy megvitassuk a jelentéstevőkkel a munka eredményét, és az eredmény úgy hangzott összefoglalólag, hogy szinte nem találtunk olyan eseteket, amelyben az anyagi jogi ordre public eh, szabályozást gyakorlatban alkalmazták volna. Hát erre mi sem számítottunk, de ez nagyon érdekes meglepet bennünket. Egyetlen egy pozitív esetet tudok említeni, ez egy francia bíróság esete volt, amikor egy angol bíróság ítéletét kellett volna elismerniük, ami egy alkalmazott állatorvos ellen irányult kártérítésre ítélték őt, és a, az állatorvosnak a kár 85%-át kellett volna viselnie, és magának a munkaadónak csak 15%-ot. És az ítéletből azonban nem derült ki, hogy itt az alkalmazott állatorvosnak súlyos hibájára lett volna visszavezethető ez az ítélet, és ezért a francia bíróság ezt úgy fogadta, hogy nem tudta elismerni ezt az ítéletet. És ez persze nem kell, hogy most két irányú következtetések levonására motiváljon bennünket. Azonban, ami érdekes, hogy az Old Republic a közrend szabályozásából talán nem is annyira gyakorlati a következmények erednek, hanem inkább a hátterét határozzák meg ennek a kérdésnek, hiszen gyakorlatilag van egy olyan biztonság a háttérben, amit mégiscsak egy idegen bíróság által hozott határozat ellen, azért utolsó pillanatban vészhelyzetben mégis mégiscsak fel tudok használni, ez azért mindig ott van a fejemben, és hogy ez valami ilyen módon érvényesül a gyakorlatban, úgy tűnik a vizsgálatainkból. A második pont pedig, hogy a, az a kérdés, hogy a nemzeti bíróságok hogyan járnak el az ordre publica közrend eh, szabályozással kapcsolatban, a nemzeti jogra vonatkoztatják, vagy egyre inkább fokozatos módon inkább az európai eh, jogrend lép mértékével foglalkoztak volna. Az Orbrak és Gambazzi esetből kifolyólag egyértelmű trendet lehet tapasztalni, hogy a tagállamok bíróságai egyre inkább az európai mércét kezdik alkalmazni a közrendel kapcsolatban, és ennek az oka az, hogy a Gambazzi ítéletben az Európai Bíróság nagyon részletes eh, mércét állított föl arra nézve, és útmutatást, hogy hogyan kell a közrendet alkalmazni a nemzeti jogban. Tehát gyakorlatilag itt az elismerésről van szó, hiszen így gyakorlatilag az egyik fél kizárásáról van szó egy eljárásból, ami különben itt az angol bíróság eset, ítélete esetében gyakorlatilag az egyik felet szinte kizárták az, az eljárásból, és hogyha nem kooperált például a az egyik fél, a, például itt jelen esetben az olasz bírósággal, akkor ez a hiányzó kooperáció e, volt az, ami miatt elismerése került az angol ítélet. Most szeretnék egy másik jogi aktusra is rátérni, amit az előbb említettünk, mégpedig itt a Brüsszel e, kettő A-val kapcsolatban. Ez, ez azért olyan érdekes dolog, mert itt egy intenzív jogi uh, gyakorlatról van szó, ami a visszajuttatási döntésekkel kapcsolatban, tehát visszatoloncolási eljárások vonatkozásában, hogy például az egyik gyerm, valamelyik szülő a gyermekét elhozta valamelyik országból a másik szülő tudomása nélkül. Így, hogyha visszatoloncolási ítéletek vonatkozásában néhol a közrendszabályozás nem került figyelembevételre, és ez számunkra arra a következtetésre vezetett, hogy itt nagy hiányosságok vannak egy nagyon nagy érzékenységi területen. És hogyha megvizsgáljuk, hogy az Európai Bírósággal néhány héttel ezelőtt egy tanácskozásra került sor, amin megvitattuk ezt a kérdést, és ez egy nagy érzékenységű terület, hiszen e, itt ezen a területen egy sokrétű, sok oldalú bizalmat e, propag- kell propagálnunk az európai joggal kapcsolatban, ami viszont úgy tűnik, hogy mégiscsak hiányosságokkal sújtott, és ezért itt figyelemmel kell lennünk arra, hogyha a Brüsszel egyes rendelet reformjánról gondoskodunk, akkor hogyan lehetne megváltoztatni az Republika közrendi szabályozással kapcsolatos fenntartást. Én azt gondolom, hogy Alex Layton joggal mondta el azt, hogy több olyan hibás döntést is el lehet kerülni az által, hogy az elsődleges perben eljáró tagállamban alapelvekkel konform eljárást folytattak le, így nagyon sok hiba a jövőre nézve elkerülhető. Azonban most, hogyha visszautalok a bizottság véleményére, aki azt mondja, hogy az Ordre Public anyagi jogi vonatkozásától azért tudnánk eltekinteni, mert hiszen az Ordre Public szabályozás általánosságban fennáll az alanyi az anyagi jog területén, ez véleményem szerint egy nem teljes körű érvelés, hiszen a perben illetékes bíróság nem egy idegen jogot fog alkalmazni, hanem a saját joganyagát. Mint ahogy itt például az előző példában a francia bíróságnak az angol ítéletet kellett elismernie, és ezzel az angol jogot. És én azt gondolom, hogy egy olyan esetben az adott bíróság nem fogja saját jogát emberjogi szempontból ellentétesnek ítélni. És ezért én azt gondolom, hogy fejfelül és közöttem is még vannak itt árnyalatbeli eltérések, én egy kicsivel nagyvonalúbb lettem volna ebben a kérdésben, én azt javasoltam volna, hogy meg kell vizsgálni azt is, hogy az ítélet anyagi kihatása tekintetében nem lehet túlzottan méltánytalan. És egy ilyen esetben vizsgálatot kell lebonyolítani. Itt egy két esetes konstellációt figyelembe véve, néhol előfordulhat, hogy keresetek méltánytalanul nagy hatást gyakorolhatnak összhatásukban, például kártérítésekre gondolok, és hogyha ezek méltánytalan méretűek, nagyságúak, akkor alá kell vetni egy ordre public ellenőrzésnek, és hogyha ez lebonyolításra kerül, akkor az a kevés eset is, amit mi a tanulmányunkban még megállapítottunk, ahol az anyagi jogi ödrepublik szabályozást figyelembe vették, is beleesnének e, ebbe a szabályozásba, és ezáltal lefedésre kerülhetnének. Köszönöm szépen, mondja az elnök professzor úr a bemutatóját, és akkor most szeretném megkérdezni, hogy vannak-e kérdéseik most, így uh, e, Bokát Hess professzor úr által elmondottakhoz. Hogyha nincsen uh, hozzászólás és kérdés, akkor pedig szívből köszönöm hogy eljöttek, hogy időt szakítottak az eszmecserére a mai napon, és nagyon értékes hozzászólásokat hallhattunk, és a különböző törvényhozási munkánk során még majd ezeket a hozzászólásokat, véleményeket majd fel fogjuk használni. Hogyha a módosítási csomag véglegesítésre került, hiszen a holnapi napon lejár a módosító indítványok benyújtásának a határideje, hogyha ez a csomag elkészült, akkor a jogi bizottság munkáját majd egészen új szemmel fogják tudni majd megítélni, hiszen a szavazást követően egy olyan dokumentum fog előttünk heverni, aminek egy teljesen más formája lesz, mint ahogy azt korábban láthattuk. Hiszen önök is tudják, hogy még az bizottságok között és a plénumban is még sor kerül majd egy eszmecserére, ahol még a bizottság és a tanácssal folytatott eszmecsere is még valószínűleg pontosításokat és jobbításokat fog végrehajtani ezen a joganyagon. Nagyon köszönöm a részvételt, és remélem, hogy nem sokára találkozunk. Viszontlátásra!